Pan Preda. Takže kolegové, hezké odpoledne. Dnešní denní zase... Kedves kollégák, mindenkit köszöntök. Megnyitom az ülést. Először is a tegnapi ülés kell elfogadnunk. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. És elkezdhetjük az első napi rendi ponttal. Emberi jogi sértésekről, demokrácia elleni sértésekről beszélünk. Az első téma Sri Lanka, az ENSZ jelentésének utánkövetése. Murphy úrnak adom meg a szót. Ő a szerzője a jelentésnek. Murphy Pöncsön a sílankai kormány támadása a tamil a kisebbség ellen azt jelentette, hogy néhány hét leforgás alatt 40 ezer tamilt megöltek, és több százezren hagyták el lakóhelyüket. A tamilok elleni bűncselekményt el kell ítélnünk, nem gondolom, hogy a jelentés meg fogja változtatni a tamilok helyzetét Sri Lankán. Az ENSZ főtitkára nemzetközi ellenőrző bizottságot csak akkor küld Sri Lankára, hogyha ezzel egyetért Sri Lankai kormány, vagy hogyha az ENSZ biztonsági tanácsa kéri ezt. A Sri Lankai kormány természetesen nem fog semmiféle ellenőrzésnek teret adni, nagyon fontos lenne független ellenőrzést végedni. A világon demonstrálnak a tamil szolidaritási kampányt beleértve, hiszen ennek a véres a második évfordulához érkeztünk. A szingalézek és tamilok közötti háborút úgy kell tekintenünk, hogy a tamilok is nagyon fontos, hogy saját maguk határozhassák meg a létüket. Köszönöm. Fanorden úr másfél percben parancsoljon. Elnök úr, ha meghallgatjuk annyit a megjegyzéseket, akkor kiderül, hogy én nagyon sajnálom, hogy ma, ma került sor erre a vitára. A tamil ö, ö, diaszpóra bizonyos tagjai nagyon gyakran terrorista tevékenységet is folytatnak. Az ENSZ Darasman jelentése igazából egy űrügy ehhez a Ez A végső szakaszában az LTT emberi pajsként használta az emberi a lakosságot, és beleértve gyermekeket, polgárokat gyilkoltak meg, és végeztek ki, akik el akartak menekülni a konfliktusos zónából, és nagyon sok civil kell, hogy, elhagy, kellett, hogy elhagyja a lakhelyét, a kórházakat is megszüntették. Ebből kiderül, hogy kit kell um, bűnösnek tekinteni. Vannak olyanok, akik szeretnék ezt a gyűlöletkampányt folytatni, és ez a Derosman jelentés igazából egy fegyverező kezükben. Elnök úr, azt gondolom, hogy ez a megközelítés gonosz és kontraproduktív. A bizottság azért hozta létre a megbékéléssel foglalkozó bizottságot, az LLRC-t, hogy utána járjon a kérdéseknek, és nem szabad megtámadni az embereket. Köszönöm szépen, Van Orden, kérem a kollégákat, hogy tartsák be a eh, eh, rendelkezésre álló időt. Nem szeretnénk itt maradni 6 óráig, de Kajzer asszony kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Mint az, ami a vita tárgyát képezi, nagyon élénk vitákat generált. Egyik félpártjára sem akarunk állni, hanem az igazság és a megbékés pártján vagyunk. Vannak olyan országok, ahol nagyon ö, súlyos háborúk zajlanak, mint például Sri Lanka és más országok is, és ott úgy ö, kerül sor a megbékélésre, hogy nem szolgáltatnak igazság, szó, igazságot. Az ENSZ jelentésében is szerepel ez, ahogyan Fanorden úr is leírta nemzetközi igazságszolgáltatásra van itt szükség, olyan valamire, amely túlmegy a kormány megállapodásain, ez a minimum, hiszen hogyan is akarjuk, hogy a népek megbékéljenek mindazok után, ami történt, és hogyha Van Orden úr ezt kérjük, akkor nem a tamilok oldalán vagyunk, hanem mind a két oldalon követtek el bűncselekményeket, mind a két oldalon van felelősség, mind a két oldalnak igazságot kell szolgáltatni. Tehát a megbékési bizottság, amiről szó esett, nem eredményezett valódi megbékélést, és nem alkalmazott magas szabványokat. Tehát fél, azt hiszem, hogy csak egy nemzet, hogy egy nemzetközi szervezet nem fog sikerrel járni. Mind a két oldalon vannak, akik szenvedtek ezen konfliktusoktól, tehát most a parlament csupán támogathatja ezt a jelentést, hogy még több ö, fényt derítson az igazságra, és még nagyobb igazságot szolgáltasson. Ez az az üzenet, amit szeretnék ma átadni. Nem ö, szeretném tovább nyújtani felszólásomat, ez a lényege az üzenetemnek. Köszönöm. Thomas Mann. Köszönöm szépen. Thomas Mann a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Februárban a Dél-Ázsia delegációval Silankán jártam, és ott láttuk, hogy milyen sok erőfeszítés történik eh, annak érdekében, hogy egy 25 évig tartó polgárháború eh, következményeit eh, felszámolják. A Hello Trust segítségével a taposóaknákat próbálják eltávolítani a felhívjuk a kormányt, hogy az ENSZ expert szakítói bizottsága jelentésére pozitívan reagáljanak. A szingarézek és az LTT közötti konfliktusokat fel kell számolni, és most a, meg kell oldani a fennmaradó problémákat, a volt harcosok békés életbe történő átvezetését, a kisebbségeket integrálni kell, és a nemzetközi jogi normák betartását garantálni kell. Ez lesz csak az alapja egy olyan ország fejlődésének, ami erőszak és terror nélkül biztató jövőbe tekinthet. Felhívást intézek az EU e, főképviselői felé, hogy támogassa az ilyen erőfeszítéseket. Köszönöm szépen, Mannur. ki asszony a következő. Elnök úr, a lankai konfliktus lehet, hogy megoldódott, de sok a megválaszolatlan kérdés. Egy ilyen konfliktus vége nem jelenti azt feltétlenül, hogy az emberek gondolat uralkodásában is bekövetkezett a béke. A győzelemből nem mindig következik egyenesen a béke. Nagyon erős akaratra, elkötelezettségre van szükség, hogy egy ilyen súlyos konfliktus következményeit felszámolják. A megbékélés rendkívül fontos, és igazságot kell szolgáltatni. Ezért a sirankai kormány azonnal meg kell, hogy kezdje az emberi jogi, humanitárius jogsértések kivizsgálását. Mind a két oldalt vizsgálni kell, mind a két oldalon elkövetett jogsértéseket. A nemzetközi megállapodások, amelyeknek Sri Lanka részese is megköveteli, hogy ki kell vizsgálni az ilyen jogsértéseket, és csak egy őszinte vizsgálat és vethet véget valóban a konfliktusnak, és biztosíthatja azt, hogy az emberek békében életnek tovább. Az ALDE frakció Ban Ki-moon ezfőtitkár által kezdeményezett jelentést támogatja minden ajánlásával együtt. Köszönöm, Vieti Meki asszony, Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. 2009. május 23-án az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon és Rajapaksa, Sri Lankai elnök egy közös nyilatkozatot írták elő, amelyben Sri Lanka beleegyezett abba, hogy az állítólagos háborús bűnök és humanitárius bűncselekmények kivizsgálását elindítják. A sri lankai kormány azonban nem tartotta be a megállapodást, és az ENSZ főtitkára szakértőket bízott meg azzal, hogy az elszámoltatási folyamatot indítsák el. A közelmúltban közétették a vezetette ez a panele jelentését, és leszögezték, hogy mind az LTT, a tamil tigrisok, mind a silankai kormány megsértették a nemzetközi jogot, és számos emberi sértést követtek el, a srilankai kormányzóban még mindig illegálisnak és előítéletektől terhesnek eh, titulálja az ENSZ jelentést és azt mondják, nincs indok a további vizsgálódásakra, a nemzetközi humanitárius szervezeteket hitelteleníti ez az intézkedés. A háborús bűncselekményeket mindig meg kell büntetni, nem maradhat el az elszámoltatás függetlenül, hogy ezek hol történnek. For our politics. Most a frakció képviseletében adom meg a szót először Korhola asszonynak a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr. 25 éven keresztül tartott a polgárháborút, amirok elveszítették ezt, és 80 ezer halott volt. A végén a véres összetűzésekre került sor, és az ENSZ jelentése értelmében nagyon valószínű, hogy a tamil oldal és a kormány egymásra mutogattak, hiszen mind a két fél megsértette az emberi jogokat a tamil tigriseket azzal vádolják, hogy civileket gyilkoltak meg, a, a kormány pedig gránátokkal támadta a tamil civilistákat. Nagyon fontos, hogy az ENSZ objektív ellenőrző bizottságot állítson fel, és nagyon fontos, egyetemen követeljük, hogy Sri Lanka konstruktív és együttműködő módon lépjen fel. Nagyon fontos, hogy az embereket felelősségre vonjuk, hiszen itt egy megbékélési folyamatról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Anna Gomes kap szót a szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Az ENSZ Dariszem jelentése azt mutatja, hogy az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények, a humanitárius nemzetközi jog ellen történt sértés és háborús bűncselekmények, mind a kormány, mind az LTTE felelős ezekért. Anélkül, hogy független ellenőrző bizottság kerülne felállításra, nem sikerülhet megtudni az igazságot. <clears throat> Nagyon fontos a megbékélés útja, és éppen ezért nagyon fontos, hogy nemzetközi közösség, az Európai Unió és az ENSZ biztonsági tanácsa támogassa a jelentés ajánlásait annak érdekében, hogy egy nemzetközi független mechanizmus alakulhasson ki a kormány ellenőrzésére, illetve a mindkét fél által elfogadott bűncselekményeknek utána lehessen járni. Köszönöm szépen. Bilbao asszony a liberálisok képviseletében parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Jó is szeretném támogatni ezt az állásfoglalást, amely a háborús bűncselekményekkel és jogsértésekkel foglalkozik Sri Lankán. Az is fontos, hogy szolidárisak legyünk és elítéljük az erőszakot valamint az igazságügyi ö, hatalom ö, gyakorlás hiányát, amely le, nem teszi lehetővé a független vizsgálódást és a bűncselekmények felelősségnek megbüntetését. Meg kell ö, akadályoznunk az ilyenfajta barber cselekményeket a polgári lakossággal szemben, illetve meg kell büntetnünk ezeket. A frankoisták ö, például bombázásokat hajtottak végre, a legfontosabb a megbékélés elérése, azaz az, hogy ösztönözzük, bátorítsuk a kormányt, a sri lankai kormányt, a, hogy a béke az igazság irányába haladjon tovább. Merci. A zöldek nevében Delli asszony. Köszönöm, elnök úr. Az ENSZ jelentés, amelyet január 11-én tettek közzé, valamint a háborús bűncselekmények, amelyeket Sri Lankán követtek el. Rajavaksa egy független tamil tigris részvételével 2009 májusáig háborús bűncselekmények, humanitárius bűncselekmények történtek ebben az országban. Rengetegen haltak meg, tehát nem nézhetjük tétlenül a büntetlenséget ezen bűncselekmények miatt. Rajabaksz a kormánya mindent megtett, hogy az ENSZ jelentést ne tegyék közzé a következtetéseivel együtt. Sri Lankán a sajtót megfélemlítik, úgy szintén az újságírókat önkényesen őrizetbe veszik, a fő független internetoldalakat blokkolják az igazságügyi hatóságok. Továbbra is a menekülttáborokhoz való hozzáférés nagyon korlátozott, az ensz is beleértve. Tehát sürgősen egy missziót, egy megfelelő missziót kell kiküldenünk az Európai Parlament részéről Sri Lanka északi részére, hogy megnézzük, hogy mi is történik valójában az országban, és hogy emlékeztessünk az, a népek önrendelkezési jogára. Köszönöm. Madame Belgiat. Köszönöm, köszönöm Vezset asszony a GUE nevében szólal fel. The blue card by Mr. Tanok. Tanok úr kék kártyát mutat <clears throat> fel. Deli azt hajlandó elfogadni a kérdést, amelyet tanuk úr szeretne önnek föltenni? Yes, are you... When we have blue card, you have to say whether you are willing to accept. Ha valaki felmutatja a akkor önnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a kérdést. Tanuk úr, parancsolj, köszönöm, elnök úr. <clears throat> Franciául uh, hallgattam a hozzászólást a genocidiumnak a háborús bűncselekményeknek különösen fontos szerepe van. Hát hogy lehet százezer tamilt um, elbocs, elbocsátani a börtönökben. Nem gondolom, hogy ez háborús bűncselekmények minősül, és a, a csillagai kormányt ne vádolják ezzel. Eli asszony, válaszoljon, kérjük. Monsieur le député! Képviselő úr, ezt a szót használtam, amely metafora, de hogy a jelenségről beszélek, azt mondtam, hogy nem ez a név, az elnevezés, ezt ellenőrizni kell, de ami a tamil kisebbség körében történik, azt nem, nehet, nem tekinthetjük igazságos és ártalmatlan cselekménynek. Van Orden, Van Orden úr is felemelte a kék kártyát. Kérdést kíván feltenni? Parancsoljon Orden úr. Elnök úr, köszönöm. Az előző felszólaló felszólítást intézett, hogy valami vizsgálóbizottságot küldjünk el Sri Lankába. Nos, a dél-ázsiai delegáció nemrég járt Sri Lankán, több képviselő, aki itt tagja volt a delegációnak, és kollégám Mannúr említette is ezt a látogatást, illetve a kollégám nem hallgatja a vitát igazából. Jártunk Silankán, ismerjük Silankát, tudjuk, hogy ott mi történik. Nem tudom, hogy ezt a sok utaságot honnan szedte képviselőtársam. Deli asszony. Vous avez raison. Nous... Igaza van, mert kiküldtek egy missziót és elismerem ezen misszió kiválóságát, de mindenféleképpen nyomást kell gyakorolni, azaz az ilyenfajta műveleteket meg kell ismételnünk. Köszönöm. Thank you. Now I will give... Köszönöm szépen, most megadom a szót a következő hozzászólónak, Verzsa asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Sri Lanka egy nagyon súlyosan sújtott ország. A háború csak éppen most ér véget, és tudjuk, hogy milyen feltételek mellett zajlott ez. Ebben az országban az ENSZ különösen kudarcot vallott. Az NGO-k jelentése elképesztőek, több ezer embert öltek meg 2009 májusáig a polgárok között körében. Mind a két fél bűnös, de a kormányerők fosztogattak, és cselek, bűncselekmények elkövetésére bújtogatták a polgári lakosságot. Megpróbálták megakadályozni a hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz, a háborús bűncselekmények áldozataival szemben. Megpróbáltak alá, alul becsülni a polgári áldozatok számát a ö, háborús konfliktus zónákban, akiknek nem volt sem egészségügyi szolgáltatáshoz hozzáférésük, sem elnivalójuk vagy ivóvizük. A tamilok is elkövettek bűnöket, gyermekkatonákat alkalmaztak, és a polgári lakosságot emberi pasként használták, de ez nem vonja le a kormányerők felelősségének jelentőségét, és ez semmit nem indok erőszakkal. Az ENSZ már felvetette ezt a súlyos helyzetet az országban. Sri Lankában egyre több olyan művelet van, amely megakadályozza az újabb ENSZ jelentések közzétételét csak örülhetünk az áprilisi jelentésnek, a mostani állásfogás új irányba mutat, sőt, én azt is szerettem volna, ha még tovább lépünk. Itt az ideje, hogy a nemzetközi igazságszolgáltatás Sri Lankán is működjön, mint máshogyan, mint máshol. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Páska képviselő az EFD képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr több évtizedes háborús konfliktus zajlott a tamil tigrisek eh, és a kormánycsapatok között eh, Sri Lankán, és ennek a következményei rendkívül drámaian eh, sújtották a polgárok, a civilek életét. 2009-ben véget ért ez a fegyveres konfliktus, és ezután Mahinda Rajapaksa elnök ígéretet tett arra, hogy kivizsgál minden a nemzetközi humanitárius jog megsértésére utaló cselekményt. Az ENSZ jelentés rávilágít arra, hogy mind a két fél, tehát a kormánycsapatok és az LTTE is katonai csapásokat mértek anélkül, hogy védték volna a civilek életét a kormányhatóságok nem képesek arra, hogy kivizsgálják ezeket az eseteket, még két év után sem képesek erre, nem támogatják az ENSZ azon erőfeszítéseit, hogy Silankán helyreálljon a jogállamiság, és sok ezer civil megcsonkítását, meggyilkolását kivizsgálják, sok ezeren vesztették életüket. Kacsmarek képviselő következő. Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, képviselőtársaim, drámai események zajlottak Sri Lankán, az ENSZ jelentés eh, erről szól, és rávilágít eh, egyértelműen arra, hogy egy katonai fegyveres konfliktus eh, milyen szörnyű következményekkel jár. Ami Sri Lankán történt, az azt bizonyítja, hogy ha fegyverekkel próbálunk konfliktusokat megoldani, ez csak további súlyos problémákat generál. Az emberek régóta beszélnek az igazságos háború, vagy a méltányos háború koncepciójáról, de sajnos bármilyen háború, ami esetleg elméletileg igazságos is lehet, rendkívül sok olyan áldozattal jár, akik nem vétkesek semmiben, független attól, hogy ezt most hogyan definiáljuk. Sri Lanka esetében úgy tűnik, hogy egyik fél szempontjából sem volt igazságos ez a háború. A győztesnek soha nincs igaza, holott minden győztes ezt próbálja bizonyítani. Hogyha most a megbékérésre törekszünk, ahogyan ezt a sri lankai kormány bejelentette, akkor a megbékérésnek az igazságon kell alapulnia, fel kell tárni, hogy mi történt a háború során. Nem lesz igazi megbékérés, hogyha a háborús bűncselekményekre nem derül fény, független attól, hogy melyik fél volt az elkövető. Nem lesz lesz addig megbékélése, amíg a konfliktusban álló felek nem garantálják azt, hogy a saját bűneikkel kapcsolatban nincsenek tabuk. Most pedig Claude Morales következik. Elnök úr, nagyon sokan jól ismerjük azt, ami Sri Lankán történt, a tamil közösséggel. Most ma itt az ENSZ szakértői testületének a jelentését vitatjuk meg, és még a, a képviselőtársaim közül senkit nem hallottam, hogy ennek a jelentésnek az integritásáról szólt volna. Amikor elolvastam a jelentést, és ez mind a két félről szól, itt kell, hogy legyen előttünk ez a jelentés a január és május közötti eseményeket ki kell vizsgálni mind a két fél, mind a két oldalal kapcsolatban. Nagyon sok az állítás, a vádaskodás, és az egyik diaszpora szervezet, a tamil közösség eh, diaszporájának a testület, a tamil fórum azt mondta, hogy az LTT erre vonatkozó eh, vádakat is ki kell vizsgálni. Tehát itt van egy jelentés, amelynek kell, hogy legyen következménye, utóélete, és én határozottan a mellett szólnék, hogy egy őszinte elszámoltatási folyamatra van szükség, amely elvezethet eh, Sirankán a megbékéléshez, az igazság feltárásá, feltárásához munkához, de a vizsgálatokra mindenképpen szükség van. Köszönöm szépen, Morályás úr, a következő hozzászóló. Andri Kiene asszony. Elnök úr, felháborító, hogy az ENSZ a konfliktus Sri Lankában, ami 2090 ért véget, és ebben ezer, százezer ember veszítette életét, több tízezer civil, legtöbben a konfliktus végső szakaszában haltak meg. A nagyon fontos, hogy egy megfelelő nemzetközi ellenőrző bizottság eh, tárja fel az atrocitásokat mindkét oldalon. Sajnálatos, hogy Kína és Oroszország ellenzék az ENSZ biztonsági tanácsában folyó tárgyalásokat, és az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon fontos, hogy robusztusabb felépést tanúsítson. Az ENSZ szakértői panelje világosan jelezte azt, hogy a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan megsértettem, mint a sírenkai kormány, mint pedig a tamil lázadók. Ezek közül néhány emberiség elleni bűncselekménynek és háborús bűncselekménynek minősülhet. Követelem egy igazságszolgáltatási mechanizmus megindítását, amelyre javaslatot tesz az ENSZ jelentése is. Köszönöm, mondja az elnök. Most a spontán felszólalások köre következik. Csak két eh, hozzászólóra van időnk, és tizen szerepelnek a listámon. Kérem mindenki megértését, hogy nem tudunk mindenkinek szót adni. Először Eszály asszonynak adok szót. Arvoisa puhemies, hyvä komissari. YKn raportista ilmenee... Elnök úr, tisztelt biztos úr, az ENSZ jelentésében világosan szerepel, hogy ez a 25 éves konfliktus számos polgári személy halálát okozta, valamint a kormányerők és a ö, tamil tigrisek soraiban is voltak áldozatok, polgári lakosságot használtak ö, emberi pajsként, emberi jogsértésekre került sor, és a többi. Nos, ö, most megkezdődtek a tárgyalások, és talán ö, az ENSZ égisz alatt egy független vizsgálatra lenne szükség. A mi javaslatunk ebben a dokumentumban kiegyensúlyozott, azt akarjuk, hogy a tárgyalások folytatódjanak és megbékés jöjjön létre. Kutas úr következik. Konklúziile e, raportului ONU. Köszönöm szépen. Az ENSZ következtetéseit április 22-én fogadták el. Súlyos vádakról volt szó az emberi jogi sértése kapcsán illetve a nemzetközi jog kapcsán, amelyeket a silankai kormány és a lázadó erők követtek el egy húsz éven át tartó polgárháborúban. A kormány több tízezer civilt bombázott és gyilkolt meg, kórházokat, az ENSZ humanitárius segítségnyújtó részlegeit is támadták, és a lakosságot emberi pajsként használták. És ahogy már az előttem szólók elmondták, nagyon fontos, hogy induljon el egy független ellenőrző mechanizmus, nemzetközi mechanizmus, egy független, átlátható nyomozása van szükség, azért, hogy meg lehessen állapítani a felelősséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Graham Watson következik. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés azt mutatja a következtetésé mellett, hogy az első áldozat a háborúnak az igazság. Nem sikerült a politikákat ennek az ország bajaira orvoslására fordítani, és túl sok ország túl sokáig csukta be a szemét a fölött, ami nem ment jól. Éppen ezért közös erőfeszítésre van szükség a nemzetközi közösség részéről, és meg kell próbálni az elengedést, az igazságszolgáltatást. Köszönöm szépen. Mr. Romeva i Rueda. Köszönöm, Romeva i Rueda képviselő. Uh, actually it's been said by... Köszönöm. Watson úr elmondta, hogy az első áldozata a háborúknak mindig az igazság. Természetesen be kell látnunk azt is, hogy az áldozat maga egy ilyen jellegű konfliktusokban a civil lakosság és az ENSZ jelentése megmutatta azt, hogy mind a két fél felelős. A kormány legfőképpen, de az LTTE erői is. És mind a két félen utána kell járni a dolognak. Egy nyomozó bizottságot kell felállítani, hogyha a bizottság a kormány köréből kerül ki, akkor ez nem jó. Mi egy független bizottság felállítását követeljük, egy olyan független bizottság felállítását, amelyet az ENSZ panája kért. Bűncselekményekről, háborús bűncselekményekről, emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről van szó, hiszen a béke csak az igazságszolgáltatással jelenhet meg, és ez csak akkor valósulhat meg, ha a független nyomozás az kezdetét. Köszönöm. Tanok. Isten akkor lesz az utolsó hozzászóló ebben a körben egy negyed évszázad terrorista támadásai után sikerült legyőzni a tamil tigriseket, és sok a bírálat, aminek nincs semmilyen alapja. Az ENSZ jelentés alássa most a silankai kormány előfeszítéseit, és nem utolsó sorban a tanulságokkal és megbékéléssel foglalkozó bizottság munkáját. Természetesen a civilek ellen elkövetett tudatos atrocitásokat ki kell vizsgálni, ezzel egyetértek, de ez a kormány politikája is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az LTTE ellenezte azt, hogy azt a nemzetközi felhívásra nem válaszolt, hogy adják meg magukat, és a nemzetközi közösség reagálása nagyon ambivalens. Nagyon sok befolyásoló tényező játszik szerepet, de Sri Lanka legnagyobb barátaival kapcsolatban azért Kína szerepére is szeretnék emlékeztetni. Köszönöm, Tenek úr. Most pedig eljött az ideje annak, hogy Andor úrnak adja meg a szót. A biztos úr véleményét szeretnénk meghallgatni. Köszönöm, elnök úr tisztelt képviselő 2011. április 25-én az ENSZ közzé tette a szakértői testület jelentését, amelyet eh, az ENSZ főtitkára bízott meg eh, azzal, hogy a silankai fegyveres konfliktusról egy, készítsenek egy jelentést. A eh, bizonyított vádak alapján mind a két fél megsértett megtette a háborús bűncselekményeket, sőt emberiesség elleni bűncselekményeket is elkövettek. A panel egy sor ajánlást dolgozott ki az ENSZ főtitkárának és a sri lankai kormánynak, és a szakértői testület szavait idézve ez keretéül szolgálhat annak, hogy a főtitkár és a silankai kormány közösen az elszámoltást, az elszámoltatási folyamatot elindítsa és végigvigye. Nemzetközi független mechanizmust hozott tehát létre az ENSZ főtitkára. Az ENSZ az ajánlásokat és a konklúziókat alaposan megvizsgálja, és az ENSZ menekültügyi főbiztossága felszólította a silankai kormányt arra, hogy minél előbb hajtsák végre a szakértői testület ajánlásait. A silankai kormány azonban elutasította a jelentést, mégpedig nagyon durva szavakkal. Catherine Ashton főképviselő a hét elején kiadott egy nyilatkozatot az EU részéről, és ebben megismételte az EU azon álláspontját, miszerint a rendkívül súlyos vádaskodásokat független nemzetközi testület kell, hogy kivizsgálja, csak így lehet hosszú távon is biztosítani a békét Silankán. A főképviselő kihangsúlyozta, hogy az Elszámoltatás alapvetően fontos része a nemzeti megbékélés folyamatának. Az EU reméli, a sirankai kormány fel fogja ismerni, hogy ez a jelentés konstruktív jellegű, és az ENSZ főtitkárával a jelentés tartalmával egyet fog érteni. Köszönöm szépen, biztos úr. Lezárom képviselőtársaim a Sri-Lankával folytatott vitát, és majd az ülések végén szavaz, az ülés végén szavazunk. A következő napirendi pont Azerbajdzsán, és megadom a szót Vergián asszonynak, hogy nyissa meg a vitát. Monsieur le Président, je n'ai pas... Elnök úr, nem szoktam elsőként szólni,